8-as házszabály alapján a tanács elnökével öt jogi aktust írok alá a rendes jogalkotási eljárásban kerültek ezek elfogadásra. Ezeknek a címét a jegyzőkönyvben publikáljuk.